Thank you. In general, this parliament... Köszönöm szépen. A különböző politikai nézetek megosztásával működik a parlamentünk, és minden politikai nézet joggal érvényesülhet, és közös megoldást kell valahol találnunk Akárhogy is legyen, szeretnék köszönetet mondani a képviselő uraknak és hölgyeknek a kérdéseikért és a válaszért, és most pedig Moszkovici úr egy rövid záró nyilatkozatot tehet, hogyha kíván 5, maximum 5 percben. Elnök úr, tisztelt képviselő, köszönöm szépen ezt az eszmecserét. Azt gondolom, tisztességes volt a vita közvetlen, nem voltak e- engedmények, nagy volt a kihívás, az elvárások a különböző nyelveken is. Köszönöm szépen a tolmácsok munkáját, akik hozzájárulnak a többnyelvűséghez. És Rem, remélem, hogy fenntartások nélkül tudtam válaszolni, és önök ezt érezték, illetve, hogy komolyságomat is bemutattam, eltökéltségemet, szándékomat, mi szerint uh, vállalom a teljes felelősséget, amely a tárcával együtt jár. Végezetül néhány meggyőződésemet szeretnék megosztani önökkel az öt év munkáját, illetve amennyiben önök megerősítenek engem. Először is európai biztosként feladatom lesz az objektivitás, pártatlanság az általános európai érdekeket szeretném képviselni, ez funkciómból adódik. Ez egy modell, ez Delor modellje, a gazdasági hatékonyság és a szociális igazságosság, tehát ez szabályrendszert is jelent. Én szeretném az európai szellemet élettel megtölteni, illetve az európai modellt felvirágoztatni. A közös szabályok lesznek az én útmutatom. Európai biztosként Juncker elnöksége alatt fogok dolgozni, ez azt is jelenti, hogy közösen kell a közös prioritásokat megvalósítani, a kontinens növekedését megvalósítani, munkahelyeket teremteni, foglalkoztatást erősíteni, az adócsalás ellen küzdeni, a, a trösztök ellen küzdeni, az átláthatóságot megvásárolni, az információcserét, automatikus információcserét erősíteni, a vámvédelmet, a vámügyeket előmozdítani a globalizációs világban. Ezek a célok, amelyeket Juncker definiált, ezek a célok az én céljaim is. Európai biztosként a kollegialitás szellemében szeretnék dolgozni az új architektúra keretein belül, ez az új architektúra nem hoz létre felügyeleti hierarchia rendszert, sem gyámságot sem, és megtartja az elnök kompetenciáját. Az alelnökök esetében felosztja a területeket. Mindannyian együtt kell, hogy működjünk egymással, koordinálnunk kell, és még egyszer említettem, biztos kollégáimmal, alelnök kollégáimmal, a kollégiáltás egyében szeretnék együttműködni. Két alelnökkel napi szintű együttműködésem lesz, ez Dombrovszki és Katajnen biztosok, és hármunk között nem lehet az, hogy mesterséges konkurenciaharc bontakozzon ki, bürokratikus konkurencia, versengés, illetve ezeket a politikai vélemény különbségenken túl kell látnunk a közös ügy érdekében, hiszen ezzel csak energiát, időt veszítenénk, és elfeledkeznénk fontos feladatainkról. Ez nem engedhető. Illetve így nem tudnánk elérni közös céljainkat. Tehát csapat szellemben kell dolgoznunk, egységes csapatként, összefort csapatként. Én emellett el, eltökéltem magam velük, beszéltem erről, és ők is ugyanígy gondolkodnak. Európai biztosként szorosan együtt szeretnék dolgozni az Európai Parlamenttel, illetve az önök szakbizottságával, tehát itt nem a feltételekről van szó, a körülmények eh, játékáról, hiszen 20 éve léptem be először ebbe az Európai Parlamentbe, és tapasztalataim során sikerült növekednem, gazdagodnom, változnom, és folyamatosan a népet képviselnem. Önök is eh, a választókat képviselik és ön um, eh, szimbolizálják a legitimizációt is. Közös felelősségünk van a közös kihívások megoldásában az elkövetkezendő öt évben. Ennyit szerettem volna mondani, elmondtam, hogy válaszolni fogok a kérdésekre, néha nem volt ez könnyű, de szembenéztem ezekkel, közvetlenül válaszoltam, kész voltam a párbeszésre, kész voltam arra, hogy közösen együtt tovább lépjünk, és mint említettem, ezek eredmények alapján fognak megítélni bennünket, a mi munkánkat, az önök munkáját és a bizottság munkáját is. Tisztelt képviselők, tisztelt elnök úr, az európai biztos szerepe kapcsán szeretnék egy kicsit érzelmes is lenni. Ez nagy megtiszteltetés számomra, hogy meghallgattak, de mint említettem, itt elsősorban felelősségről van szó. Én ezzel teljes mértékben tisztában vagyok, komolyan veszem a feladatot, és remélem, hogy sikerült meggyőznöm önöket arról, hogy megfelelő tapasztalata, megfelelő eltökéltséggel, függetlenséggel és megfelelő hozzáállással bírok. Köszönöm szépen ezt az együtt töltött három órát. I would like to thank you. Szeretnék én is köszönetet mondani a biztos jelölt úrnak, hogy megjelent a meghallgatáson ma és köszönöm, hogy készen volt egy ilyen gazdag, intenzív és szerintem eredményes gyümölcsöző vitában részt venni. És a koordinátorok ülésére, zárt ülésére egy és fél három között kerül sor ma, és ezennel az ülést berekeztem.